So, good afternoon everybody, and let's... Let... Jó napot kívánok mindenkinek! Kezdjük el a rendkívül ülésünket. Nagy öröm számomra, hogy ez a lehetőség adódott, és mindenki részt tud venni ezen a rendkívül ülésen. Jó lenne, hogyha nem lennénk túl szomorúak, de sajnálatos nincsen sajnálatos módon nincsen bolgár nyelven tolmácsolás, minden más nyelv azonban elérhető. Nagy örömmel köszöntöm a mai napon a bizottság első alelnökét, Franz Timmermans urat. Negyedik alkalommal üdvözölhetjük őt itt a struktúrált párbeszéd keretében. Mindenki tudja, hogy miről van szó. Próbálunk egyfajta mérleget vonni, hogy eddig milyen haladást értünk el különböző területeken, illetve az intézmények közötti együttműködésben, és talán néhány szót is hallanánk, néhány szót arról is hallanánk, hogy eh, mit vár tőlünk a bizottság, mi mit várunk a bizottságtól, ezt is meg kéne beszélni a következő parlamenti ciklusra vonatkozóan. Néhány szót az eljárásról. A mai párbeszéd után egy összefoglalót készítünk, aztán ezt eljutatják nekem és a titkárságnak, a 2018-as összefoglaló jelentés része lesz ez, utána pedig ezt az elnökség fogja megerősíteni, és aztán ezt el, elküldjük az elnökök értekezletének. Azt hiszem, most már minden világos, most pedig Timmermans úrnak megadom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy ismételten fogadtak. Szerintem mindig jó ötlet az eszmecsere, mérleget valunk, beszélgetünk arról, hogy merre tartunk. És természetesen nagyon jó a visszacsatolás is, tehát hogy megtudjuk, hogy az egyes európai szakpolitikáknak mi a hatása, mi a, milyen elvárásai vannak az európai polgároknak az Európai Bizottságtól. Néha ezek hatalmas elvárások, és sokkal nagyobbak az elvárások, mint amit mi valójában meg is tudunk tenni. Tehát nagy elvárásokat támasztanak az európai polgárok az európai intézmények iránt, és remélhetőleg a kihívásaikban tudunk segíteni az embereknek. Ezek a kihívások testet öltenek a különböző petíciókban, ezek nehéz idők, amiket most megélünk, sok minden változik, nem tudjuk, hogy holnap milyen világot élünk majd, nem tudjuk, milyen lesz a jövő. Nem tudjuk, hogy a gyerek, gyermekeinknek lesz-e munkája. Nos, ilyen típusú kérdésekkel néznek szembe az emberek nap mint nap. A fehér könyv alapján egy párbeszéd párbeszédet indítottunk el, a különböző forgatókönyvöken kell elgondolkozni, illetve a tegnapi napon is láthattuk, hogy az MFF-et bemutattuk, és látható az, hogy az embernek tisztában kell azzal lennie, hogy nettó befizető, vagy éppen nem milyen, kinek milyen hatásai van, kinek, kire milyen hatással van a Brexit, de ugye senki sem szeretne többet fizetni. A netto kedvezményezettek pedig azt mondják, hogy minden nagyon szép, csak nem akarunk kevesebbet kapni. Az európai intézmények azt mondják, hogy itt migrációs, illetve biztonsági szakpolitikákra van szükség, több szakpolitikáról de újabb szakpolitikákra is szükség van, újabb prioritások jelennek meg, és nem mindig vagyunk képesek arra, hogy más politikák, szakpolitikákat a háttérbe soroljunk. Ez így összességében nyilván tarthatatlan, nem lehet -e minden prioritás. Az európai integráció mindig egyfajta evolúció, mindig egyfajta fejlődés, tehát soha nem forradalmi változásokról van szó, a következő években is erre lehet számítani. Számomra világos az, hogy amit a bizottság javasol, az nem elégséges, legalábbis a parlament ezt gondolja, viszont egyes tagállamok számára ez túlságosan sok pénz, ezt saját tapasztalatból mondom, és az emberek új szakpolitikákra is vágynak, számítanak, ezekre valóban szükség is van, Mindenki szeretné a sajátját védeni. Földrészünkön még mindig sokat, sokaknak sokat lehet, vagy sokban lehet gyarapodni, de sokaknak veszteni valója is van. Az emberek nem mindig kívánják megosztani javaikat másokkal, és a petíciók is mutatják ezeket a tendenciákat. A lényeg az, hogy legyünk fókuszáltak, mik a problémák, mit szeretnének az európaiak tőlünk, hol, hol kell az európaiakat jobban megvédeni, hol kell őket segíteni, hol kell jobb jogszabályokat hozni, hogy hol kell átláthatóbbá tenni a jogszabályokat, hogyan lehet a nem kívánatos mellékhatásokat elkerülni, és erről, ezen a kérdésben, vagy a témában is nagyon fontosak a visszacsatolások. Egyébként volt egy task force-unk is, ahol a szubszidiaritást, illetve az arányosságot vizsgáltuk. Sajnálatos módon a parlament ebben a task force-ban nem vett részt. De hogyha megváltozik a véleményük, meg gondolják magukat, akkor szívesen látjuk Önöket továbbra is. A meghívás nyitott, a tagállami parlamentek, illetve a régiók bizottsága aktívan részt vesz ebben a task force-ban, mondom, az arányosságról, illetve a szubszidiaritásról elmélkedünk ott. Az európai polgári kezdeményezés egy fontos dolog. Egy, ennek a módozatát próbáljuk egy kicsit modernizálni, erről van egy javaslat, nem tudom, hogy önöknek mi a vélemény erről, mennyire jól halad ez, a vagy nem. Egyébként az Európai Parlamenti jelentéstevőkkel mindig is nagyon szoros kapcsolatban voltam. Azért döntöttem úgy, hogy nem várom meg a saját kezdeményezési jelentést, hanem valamilyen módon a mi javaslatunkat igazítjuk a saját kezdeményezésű jelentéshez. Szóval azért döntöttem így, hogy még a ciklus előtt le tudjuk ezt az egész folyamatot zárni jó lenne, hogyha a választások előtt ezt fel tudnánk mutatni az európai polgároknak. Meghallgattuk önöket, meghallgattuk a civil szervezeteket, szeretnénk javítani a dolgon. Íme itt vannak a javaslatok. Valessa úr itt van, velem szemben. Neki kulcs szerepe volt ebben a kérdésben. Nagyon pragmatikus, nagyon konstruktív, nagyon aktív volt ebben az egész kérdésben, és ezért köszönetet mondok mondom, nagyon professzionális, nagyon támogató, nagyon proaktív volt a kollégájuk. Még egy utolsó gondolat. A kötelezettség szegési eljárásokkal kapcsolatban tudom, hogy erre kíváncsiak. Többször is elmondták azt, hogy mennyire fontos az, hogy a parlamenthez is eljusson ez az információ, tehát hogy mennyire alkalmazzák a tagállamok az EU-s jogszabályt. Próbálunk átfogó válaszokat adni az írott válaszainkban a parlamentnek, de a nyitott folyamatoknál ez nem egyszerű. Sokszor még egy-egy folyamatban csak feltételezzük, hogy elindul majd egy kötelezettségszegési eljárás, így nehéz tájékoztatást adni. Úgy gondolom, hogy konkrét intézkedésekre van szükség, hogy az átláthatóságot javítsuk, 2014-ben egy központosított platformot hoztunk létre, hogy ebben a kérdésben jobban tudjunk tájékoztatni az Európa honlapon, és továbbra is célunk az, hogy átfogó információt tudjunk adni az európaiaknak, de szeretném meghallgatni, hogy önöknek erről mi a véleménye, hogyan lehet ezt még javítani. Egyetértünk azzal, hogy a kötelezettségszegési eljárásokat nagyon gyorsan kell lefolytatni, a bizottságnak és a tagállamoknak is gyorsan föl kell lépni, ki kell vizsgálni, hogy pontosan mi történt, hol történt jogszabálysértés, és azt gondolom, hogy ezt úgy lehet elérni, hogyha arányosabban, illetve stratégiaiabban járunk el. 2016-ban erről megkiadtunk egy közleményt, és remélem ebben tudnak minket támogatni. Ennyit szeretem volna mondani, és várom a véleményüket, kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolnak. Én köszönöm és valóban a kollégák nagyon is érdeklődnek az iránt, hogy folytassuk ezt a vitát. Először a koordinátoroknak adnám meg a szót, aztán pedig a többi kolléga is hozzászólhat. Péter Jár az első hozzászóló. Köszönöm, alelnök úr, ezek a bókok, amik itt elhangzottak, ugye nem először jár itt a szakbizottságban, mindig keresi a párbeszéd lehetőségeit, és örülünk, hogyha itt látjuk Önt a szakbizottságunknál. Nyugodtan visszajöhet majd alkalomattán hozzánk. Azt hiszem, hogy ez a bók a találkozást, az eszmecserét illetően ez kölcsönös lehet. Itt az a kérdés, hogy hol is állnak az országok a pénzügyi tervezés kapcsán, netto befizetők vagy kedvezményezettek lesznek-e? Ugye például az Ausztria példáját említhetem, akik kevesebbet akarnak beadni és többet kivenni a közösből, de hát ez csak így mellékesen megjegyezve. Hát a petíciós szakbizottság egyfajta indikátor azt illetően, hogy él, valóban él az Európai Unió, hogyha a polgárok problémával szembesülnek, akkor hozzánk fordulnak, és az mindenféleképpen jó jel, hogy hozzánk fordulnak. Persze a deficitek fennállása nem jó dolog, de ez a tény, hogy hozzánk fordulnak, ez mindenképpen azt jelzi, hogy létezik él számukra az Európai Unió, és megpróbáljuk megválaszolni a petíciókat. Négy kis gondolat, azt hiszem, hogy Valesza úr is még majd mondani fog ezzel kapcsolatosan valamit. Nem akarok az ő üzleti tevékenységébe úgymond beavatkozni, aminek ő a szakértője. Tehát itt a kívánalmak, négy apró kívánalom lenne, elég szerény vagyok ma. Az első az lenne, hogy az Európai Bizottság gyorsabban válaszoljon a petíciókra. Ugye átadjuk a petíciókat a bizottságnak, és gyakran, amikor azt mondják, hogy nem illetékesek az adott petíciót illetően, akkor azt hiszem, hogy gyorsabban is lehetne válaszolni. Szerintem ez az illetékesség vizsgálata, ez, több, ez gyorsabban is lezajolhatna, mert hogyha ez több hónapig tart, és utána azt a választ kapjuk, hogy nem vagyunk illetékesek, hát szerintem ezen lehetne egy kicsit gyorsítani. Aztán a jogsértés sokat említette ön, ez egyrésztről egy siker, hogyha kapunk egy petíciót, és a bizottság azt mondja, hogy igen, már észrevettünk, hogy az adott területen problémák vannak, jogsértési eljárás indul, ez egy jó hír, ugyanakkor nem tudjuk, hogy hogyan is zajlik maga a folyamat, Ugye a kollégám már az elnökhöz fordult, és azt szeretné, hogyha bekapcsolnának minket a jogsértési eljárásba, és adott esetben akár a petíció benyújtóját is. Tehát kérdés az, hogy hogyan is zajlik ez a folyamat. Tehát maga a jogsértési eljárás léte vagy beindulása az kedvező, ugyanakkor információkra, tájékoztatásra lenne szükségünk ezt illetően, hogy aztán le is tudjuk zárni az adott petíciót, mert megoldódik a probléma. Tehát itt információra van szükségünk, hogy jól elkismerettel lezárhassuk az adott petíciót. A harmadik dolog, ez is régóta foglalkoztat minket, ez egyfajta klasszikus dolog, a környezettel összefüggő panaszokat illetően a petíciót benyújtónak az a véleménye, hogy az alapvető projekt nem felel meg az EU környezeti jogszabályainak, még csak tervezési szakaszban van, még lehetne korrigálni, Ugyanakkor a bizottság álláspontja a jellegi időpontban, mivel itt tervezési szakaszról van szó, nincs ok arra, hogy kételkedjünk abban, hogy a tagállam nem fogja betartani az adott jogszabályokat. Ez helyes is, hogy hisz a bizottság a tagállamoknak, ugyanakkor, hogyha hibák következnek be, és a projektet három-négy évvel később már befejezik, akkor nagyon nehéz már ezt korrigálni, és jobb lenne egy intenzív kommunikáció a tervezési szakaszban a tagállamokkal, hogy ezeket a hibákat ki lehessen küszöbölni. Néha túl későn avatkozunk be, adott esetben a beteg már meghalt, és a halálokát talán megállapíthatjuk, de hát a páciens már így is úgy is halott, tehát ez lenne még egy kérésem. És aztán még egy kérdés, ami foglalkoztat minket. Van egy Peti hálózat, ezt alapítottuk meg itt a parlamentben, az elnök is sokat tett ezért. Ugye itt nagyon sok szakmai problémák, probléma merül fel, és a szakbizottságokkal nagyon szorosan együtt kell működnünk, ezért jött létre a hálózat. Egyes esetekben szorosabb együttműködésre van szükség, és néha arra az eredményre jutunk, hogy nem tudunk segíteni a petíciót benyújtóknak, mert a jogszabályok olyanok, amilyenek, ugyanakkor maguk a jogszabályok nem tetszenek nekünk. Talán ez a leginnovatívabb része ennek a hálózatnak, hogyha tehát a jogszabályok nem tetszenek nekünk, hogyha ezeken kellene módosítani szerintünk, ugye én tudom, hogy a jogalkotás kezdeményezésének jogával az Európai Bizottság rendelkezik, ugyanakkor a tapasztalatainkból talán meríthetne egyes esetekben ilyenkor. Köszönöm a választ. Very. Nagyon érdekes. Tudom, hogy vannak, akik ugyanezeket a kérdéseket szeretnének felvetni, de az idő megtakarítása véget elég, ha csak hangsúlyozzuk, hogy valaki már elmondta ezt. Köszönöm. Elnök asszony, van néhány kérdésem. Nyilván a mi célunk nem az, hogy lezárjuk a petíciót, hanem hogy a jogok érves, érvényesüljenek, hogyha az európai jogszabályok nem megfelelően kerülnek alkalmazásra. Tehát, alelnök úr, engedje meg, hogy kiemeljem, barátilag ugyanakkor, hogy nagyon erős támadások vannak az önök intézményevel szemben bizonyos pontokat illetően. A petíciós szakbizottság ugye a polgárok fórum hozzánk fordulnak, és gyakran nem veszik eléggé figyelembe, a többi intézmény nem veszi eléggé figyelembe. Ugye mi gyűjtjük össze a kéréseket, ugyanakkor az összes európai intézményhez irányulnak e kérések. És az Európai Bizottság, amelyet önképvisel, a szerződések révén központi szerepet játszik ebben a folyamatban, a szerződések őre, és az európai jogszabályok jó alkalmazásának védelmezője, garantálója. Tehát itt petíció, petíció után olyan helyzettel szembesít minket, egyre több ilyen eset merül fel, amikor az az érzésünk, hogy az Európai Bizottság ezeket a lényegi központi funkcióit nem gyakorolja eléggé, tehát nem őrködik eléggé az európai jogszabályok megfelelő alkalmazásán. Ugyanakkor néha engedékeny is a bizottság, egyre inkább engedékeny a tagállamokkal szemben, már ami az európai polgárok jogainak értelmezését illeti. Hogyan is magyarázza ön azt, például, hogy a múlt heti petíciós szakbizottsági ülésen Ugye itt van a levegőminőségi irányelv, 2008-as irányelv, és a tagállamok ezt nem hajtják végre, a bizottság nem foglalkozik ezzel, vagy itt vannak a szennyvizek kérdései Olaszországban, vagy a társadalombiztosítás területén a koordináció hiánya. Rengeteg példa van erre, amikor a tagállamok nem teljesítik kötelezettségeiket, a bizottság pedig nem avatkozik be. Tehát itt tekintetbe kellene venni bátrabban, ambíciózusabban ezeket a problémákat, mert az, hogy a bizottság nem rendelkezik hatáskörrel, ez mint válasz, ez nem felel meg az intézményeink szerepének. Ugye a bizottság figyelembe veheti a végrehajtási politikákra javítására irányuló javaslatokat. Itt van például a megelőzés területe. Hogyan lehet azt elérni például, hogy a az eltültetési késedelmek problémájára reagáljanak a tagállamok részéről. Ugye ez a hitelesség kérdése az összes intézményünkkel szemben, az EU, egész európai konstrukcióval szemben, hogyha elfogadjuk azt, hogy a tagállamok egyre később és később egyre kevésbé hatékonyan ültetik át az európai jogszabályokat, akkor hogyan is várhatjuk azt, hogy korrekten betölthessük szerepünket? Ugyanakkor Itt van a 263-as cikk, amikor is a tagállamok nem, nem teljesítik bejelentési kötelezettségeiket, erre sem reagál a bizottság. Tehát itt hogyan lehetne az eltültetéssel kapcsolatos hiányosságokat jobban kezelni, ez az egyik kérdés. Ugye itt ez a megelőzésre vonatkozik, aztán a szankciókat illetően másfél évvel ezelőtt a bizottság tett egy közleményt, jobb alkalmazásra, jobb eredmények érdekében, és volt egy cselekvési terv, a jobb eredményeket irányozta elő. Milyen mérleget tudna vonni most 18 hónap elteltével ezen anyagot illetően, már ami a szankciókat, a korrekciót illeti, vagy akár a párbeszéd eszközeit, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket korrigálni, ugye a szolvitre is utalhatok, vagy a pilottal kapcsolatos problémákat. Itt ugyanis egy sokkal átláthatóbb folyamatra lenne szükség a parlament szemszögéből, és ez bizonyosan a jog alkalmazásának erősítését eredményezné. És az eszközök, a rendelkezésre álló eszközök jobb alkalmazását is. Végezetül a jogsértési eljárásra vonatkozóan Hát itt van egyfajta vonakodás, egyfajta engedékenység a tagállamokkal szemben. Hát önök mindig számíthatnak a parlament támogatására. Intézményünk támogatja az Európai Bizottságot szerepe betöltésében, a jó jogalkalmazást illetően, az szankciók alkalmazását illetően. Tehát mi támogatjuk a bizottságot, ezt, ezt megszilárdítjuk ezeket az erveket, és hogyan lehetne tehát az európai jog alkalmazását megerősíteni a tekintetben? Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, Maria. Köszönöm szépen, elnök asszony. Timmermans úr, nagyon örülök annak, hogy eljött ma hozzánk ugyanis így valóban tudunk egy igazi párbeszédet folytatni. Két témát szeretnék megemlíteni, amelyek konkrét petíciókra vonatkoznak, olyan petíciókra, amelyeket hozzánk nyújtottak be. Ugyanakkor szeretnék az európai választásokról is szólni. Kaptunk petíciókat, amelyekben az állampolgárok különböző európai térségekben, különböző időszakokban arról panaszkodtak, hogy nem biztosítják számukra a választási jogot. A britek például választási jogot szeretnének, holott az Egyesült Királyságon kívül élnek, vannak állampolgárok, akik az európai választásokon szeretnének részt venni, de szeretnék egy másik témát is megemlíteni, amely összefüggésben áll a választók közösségének kibővítésével. Tehát itt az európai állampolgárságról szeretnék szólni. 20 évvel ezelőtt tanárként is foglalkoztam már ezzel a kérdéssel, és akkor felvetődött bennem, hogy az Európai Bizottság vagy egy, taná, vagy egy tagállam tényleg ellenőrizni tudja-e, hogy egy másik tagállam milyen körülmények között adja meg az állampolgárságot tehát például milyen körülmények között válhat valaki görög állampolgár előtt, csak a görög állam dönthet, de a bizottságnak jogában áll le kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatban. Nyilván ön is kérdezheti, hogy miért teszem fel ezt a kérdést. Például, ha valaki görög állampolgárságot kap, akkor természetesen ezzel egyidejűleg Európai Uniós polgár is lesz belőle, így pedig uniós állampolgárként szabadon mozoghat az Európai Unión belül. A kérdésem ezért arra vonatkozik, hogy lehetséges-e, illetve milyen eljárás keretében teheti meg azt egy tagállam, hogy ezt a jogot megadja valakinek. Például a migránsok milyen feltételek mellett kaphatnak Görögországban például állampolgárságot. Aki európai, aki például egy, az európai választásokon részt vehet, ha például 50 ezer migráns görög állampolgárságot kap, akkor leadhatja szavazatát, és ezáltal akár három európai parlamenti képviselőt is megválaszthat. A görög állampolgárok egyidejűleg uniós polgárok is, tehát más joggal is bírnak, a szabad mozgás jogával élhetnek, a munkavállalás jogával. A bizottságnak joga van-e ahhoz, hogy ellenőrizze azt, hogy gyakorlatilag milyen körülmények között lehet akár tömegesen állampolgárságot adni ezt azért is kérdezem, mert egy éven belül Görögországban választások lesznek, és a kormány most nagyon sok embernek megadta a görög állampolgárságot, migránsok ezreinek, akik Görögországban tartózkodnak, Görögországban élnek, és 2016-ban 33 ezer albán állampolgár lett görög állampolgár, tehát nyilván elképzelheti, hogy választások előtt egy ilyen helyzet elég problematikus lehet, ugyanis így a szavazópolgárok száma jelentősen növekszik, és új csoportok, közösségek járulhatnak az urnához, ami természetesen kihatással lehet a választások eredményére is. Még egyszer azt szeretném kérdezni, hogy az Európai Bizottságnak joga van-e egy ilyen eljárás felett ellenőrzést gyakorolni, hiszen a migránsok egyidejűleg európai állampolgárokká is válnak, és ezzel más jogokra is szert tesznek. Ez egy elég komoly kérdés, nem tudom, hogy tud erre választ adni. Négy percig beszéltem csak, és megmértem, hogy ott és fél percig beszélt a szocialista kollega, úgyhogy folytatnám is, ha megengedi. És feltennék egy második kérdést, ami legalább ennyire fontos. Ez összefügg a véleménynyilvánítás szabadságával Görögországban nincs ilyen, ilyen jog nem illeti meg a görög képviselőket. Mi az ECR-hez tartozunk, a harmadik legnagyobb frakcióhoz. Görögországban azonban nem így kezelnek bennünket, egész egyszerűen nem biztosítják számunkra azt, hogy egy hogy részt vegyünk egy vitafórumon, az alapján, hogy milyen politikai erő, erőt képviselünk. Ha például meghívást kap valaki egy televíziós műsorba, de ha például nem tetszik az, amit mondani szeretnénk, akkor egész egyszerűen az ilyen felvételek, ami megnyilvánulásainkról eltűnnek. A magáncsatornák nem is adják meg a lehetőséget azt, hogy hozzászóljunk. Itt ugye a véleménynyilvánítás szabadsága sérül, ezzel kapcsolatban voltak is petíciók, de jelenlegi parlamenti képviselőként és jövőbeli jelöltként melyek a jogaink? Gyakorlatilag el akarnak hallgattatni bennünket, és így nincs is pluralizmus. 20 másodperc alatt le is zárom. Ezt csak azért mondom, mert nagyon fontosnak tartom. Az európai választások küszöbön állnak, és gyakorlatilag már most egy csapdát állítottak nekünk, ugyanis nem áll módunkban szabadon kifejezni a véleményünket a médiában, és a közvéleménykutatások így eléggé egyoldalúak, gyakorlatilag a mi pártunkhoz nem is intéznek kérdéseket. Úgyhogy ez egy eléggé manipulált játszma, ezt ön előtt is el kell mondanom, ugyanis az állampolgárok jogairól van szó, ez pedig összefügg a választás jogával. Tisztelt kollégák, megadjuk a hozzászóláshoz a mikrofon, de egy adott pillanatban az idő lejár, a hozzászólás idő, tehát kérem, hogy szóljanak fel, és aztán zárják le a beszédüket. Így lehetnek udvariasak a a szemben. Teri Cabrász képviselő, rövid leszek, remélhetőleg csak három dolgot szeretnék megemlíteni. Először is hangsúlyoznám, amit a szocialista kollégám mondott, az európai jogalkotásról eh, szóló közleményében az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy lemond arról a jogáról, hogy őrködjön a szerződések felett, és így a végrehajtás eh, eh, minőségét, illetve ennek az ellenőrzését a nemzeti bíróságokra bízza. Szeretném tudni, hogy erről mi a véleménye, ugyanis én nagyon is támogatom a tagállami hatóságokkal való együttműködést, vagy például a vizsgálatokat, amelyeknek tárgya az európai jogszabályoknak való megfelelés, de nem hiszem, hogy az Európai Bizottságnak meg kellene adni akár az utolsó szó jogát ebben a kérdésben. Így gyakorlatilag feleslegessé válik maga a bizottság. A második kérdésem, szeretném tudni, hogy mi a véleményük arról, hogy a az alapjogi karta 51. cikkét másképpen értelmezzük. Egy ugye a, az úgynevezett brit-lengyel cikk, de biztosan érti, hogy mire gondolok. A harmadik kérdésem, a harmadik felvetésem. Eljött ebbe a szakbizottságba, vagy valamelyik másik bizottságban, nem emlékszem pontosan, de említette a polgári kezdeményezések kapcsolatban, illetve annak a reformjával kapcsolatban, hogy ne legyenek túl nagy reményeink, elvárásaink ezzel kapcsolatban. Egy kicsit aggályos ez számomra, mert szerintem nem helyes, hogyha túl alacsonyak az elvárásaink. Tudom, hogy folyik most ennek az átalakítása. Azt szeretném tudni, hogy mi a véleménye arról, hogy egy szabad, egy független testület jöjjön létre a kezdeményezések nyilvántartásba vétele céljából, hogy ne a bizottság ítélkezzen ebben a kérdésben. Hát miért ne? Szeretném tudni, hogy mi a véleménye, vagy ön szeretne ítélkezni. Hát rendben, de ez szerintem nem eléggé objektív. És Ami a nyomonkövetést, illetve a nyomonkövetést illet, ugye tudjuk, hogy a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatban az egyik probléma pontosan az, hogy nagyon kevés zárult le, és nagyon kevés végződött jól, nagyon kevés kezdeményezésnek volt pozitív kimenetele. Elmondhatjuk az állampolgároknak, hogy az ő oldalukon állunk, támogatjuk őket, de ha nem történik semmi, amikor ők aláírásokat gyűjtenek és érdeklődést mutatnak, azt hiszem ez elég nagy frusztrációt okoz, és nagyon kevés lelkesedést. Erről szeretném a véleményét megismerni, és még egyszer köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, Terry Cabrász úr. A koordinátorok fordulója ezzel lezárult, és most a többi képviselőnek adnám meg a szót. Most beállítjuk az órát, és mindenki egy percet kap. Mladenov úr az első hozzászóló. Köszönöm szépen a kollégáknak, a koordinátoroknak, akik feltehettek olyan kérdéseket, amelyek valóban fontosak. Szeretném kihasználni most azt, hogy eljött hozzánk, és egy olyan kérdést feltenni, amely túlmutat a mi bizottságunkban végzett munkán. Arra szeretnék rá kérdezni, hogy tegnap ugye minőségi változásokat jelentettek be a jogállamiság és az európai alapok között. Minél korábban nyilatkozik erről, annál jobb, hiszen zárt ajtók között már elkezdődött a vita, politikai síkon vádak fogalmazódnak meg, elhangzott az is, hogy ez egy érzelmi síkon hozott döntés. Én úgy gondolom, hogy ez elfogadható kell legyen az északi, déli, keleti, nyugati állampolgárok számára is. És egy megjegyzés, ami egy bolgár vagy román képviselőtől is származhat. A jogállamisággal kapcsolatban vannak természetszerűleg problémáink. Hogyan tudjuk ezt az új mechanizmussal összhangba hozni? Őszintén szólva azt hiszem, hogy a régi és nem sikeres monitorozó mechanizmustól meg kell szabadulnunk, a kettő együtt nyilván nem létezhet egymás mellett, hiszen ez eleve bűnössé nyilvánít bennünket. Azt szeretném tudni, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát. Köszönöm szépen, Cabezon Ruiz képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Timmermans úr. Én a Három kérdést szeretnék feltenni a fogyatékossággal kapcsolatban. Jelenleg folyik a három oldalú egyeztetés a fogyatékossági kártyával kapcsolatban. Nagyon sok petíció érkezik ezzel összefüggésben, ugyanis nagyon sok petíciót juttatnak el hozzánk az érintettek. És az egyik dolog, ami aggasztó, az az, hogyha ez a kártya, ha nem, nem lesz megfelelő, akkor akár diszkriminálhatja is a fogyatékossággal élő személyeket. Jelenleg még csak egy harmonizált közös definíció sincs arról, hogy mit is jelent a fogyatékosság, és sokkal kevésbé tudjuk azt, hogy milyen kritériumokat alkalmaznak a különböző tagállamok, amikor döntenek arról, hogy valaki fogyatékossággal élő vagy sem és most nem ennek az anyagi következményeire szeretnék kitérni, de a diszkrimináció elkerülése szempontjából fontos biztosítanunk azt, hogy a mozgásszabadságot ne akadályozzuk. De elképzelhető az, hogy egy, ha valakinek elismerik egy fogyatékosságát például Spanyolországban, Romániában azonban teljesen mások a kritériumok, amelyek által meghatározzák, hogy fogyatékossággal élő egy személy. A román állampolgár számára Spanyolországban ez például előnyt jelenthet ha nem is a harmonizációra, de talán egy közös alapra szükség volna, hogy elkerüljük az ilyen fajta diszkriminációt. Ez az egyik gondolatom, a második pedig a szavazás. Ugye közelednek az európai választások, és tudomásom szerint a bizottság dolgozik egy stratégián, amely lehetővé tenni a fogyatékossággal élő személyek számára is a szavazást, az akadálymentességet, de az igazság az, hogy nagyon sok az olyan uniós állampolgár, akinek esetében nem ismerik el ezt a fogyatékosságot, illetve azt, hogy nem élhetnek a szavazás jogával. Vannak jogszabályok ezzel kapcsolatban, folyik is ezek felülvizsgálata az ENSZ egyezmény értelmében, és valóban egy erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy a tagállamok garantálják az érintett állampolgárok jogait. Jó lenne, hogyha a következő választásokra nézve előmozdítanának egy stratégiát annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek szavazhassanak, legalább azok, akik esetében elismerték ezt a fogyatékosságot, így felhívást kellene intézni a különböző tagállamokhoz, hogy a vonatkozó jogszabályaikat érvényesítsék, és ha lehetséges, akkor biztosítsák, hogy a legtöbb érintett állampolgár szavazhasson. Jó lenne, ha mindenki, de legalábbis bizonyítani, biztosítani kellene, hogy, le, hogy minél többen szavazhassanak. És a közlekedés is egy komoly problémát jelent számukra állandóan kapunk ilyen témájú petíciókat. A légiközlekedési vállalatok például a különböző tagállamokban nem könnyítik meg a helyzetüket, és ugye önkéntes alapon lehet itt csak előrelépni. Én azt szeretném, hogy határozottabbak legyünk, ugyanis a fogyatékossággal élő személyek mindig gyakran kísérővel kell, hogy utazzanak a repülőkön, és azt hiszem, hogy ezeket az akadályokat egyszer mindenkorra fel kellene számolnunk. Köszönöm. Thank you, Soledad. Köszönöm, Soledad. Valvesza úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Timmermans úr, nekem a polgári kezdeményezésről lenne egy kérdésem. A múlt hónap végére miért nem kezdett el működni az online platform? vajon a polgárok hozzáférhetnek már ehhez a lehetőséghez? Még egy kérdés. Nem tudja esetleg, hogy milyen szoftvert használnak? Nyitott forráskódú lehetőségekben gondolkodtak, vagy gondolkodnak? Ezt több frakció is felvetette már itt a, a parlamentben, tehát a nyitott forráskód kérdését. Ennyi lenne. Köszönöm, Jerek. Csáki úr. Uh, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen lelők úr, üdvözlöm Öt itt a körükben. Nagyon örülök annak, hogy ismét itt találkozhatunk. Múlt héten találkoztunk egyébként kisebbségi kérdésekben. A szakbizottságnak van egy rövid állásfoglalás tervezete ez ügyben. Örülök annak, hogy most folytathatjuk a vitát. Két rövid kérdésem lenne, konkrét kérdésem, könnyű kérdések. Volt egy kis gondunk, belső konfliktusunk múlt héten itt a szakbizottságban. Voltak itt észt és lett petensek, a nem állampolgárok szavazati joga volt a téma. Az európai választásokon a nem állampolgár Észtországban és Lettországban élőknek milyen jogai vannak. Ez szerintem elég fontos mindenki számára. A második kérdésem Brexit vonatkozik. Nagyon sok petíciót kapunk arra vonatkozóan, hogy mire lehet számítani, milyen helyzet vár majd az Egyesült Királyságban él európaiakra, illetve viszont egyébként egyetemi professzoroknak volt egy delegáció, aki itt járt, akkor én elnököltem éppen, én voltam a levezető elnök, hogyan tudunk az Európai Parlament től segítséget nyújtani ezeknek az embereknek, ezeknek az európai, de az Egyesült Királyságban dolgozó professzoroknak. Én azt mondtam, hogy az önök kezében a megoldás egy új népszavazást lehetne például rendezni az a kilépési megállapodás alapján. Mit gondolod erről? Lehet, hogy ez spekulációnak tűnik. Elképzelhető, hogy eh, az Egyesült Királyságban lesz egy új népszavazás? Azt mondta, hogy, eh, hogy könnyű a kérdés? Lehet, hogy én vagyok az egyetlen képviselő itt az Európai Parlamentben, aki azt mondja, hogy ez a kérdés még nem lezárt. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Elnök, hát jó, hogy van itt a közünkben egy, körünkben egy optimista. Köszönöm, darling asszony. ahogy hogy csatlakozzak az előző témához, ugye egyre van egy feljövőben lévő kampány, ami ezzel foglalkozik. Két kérdésem van, az egyik kérdésem kapcsolódik ahhoz, amit többen már feltettek, demokrácia, politikai jogok, illetve szavazati jog. A Brexittel ez az első alkalom az európai az Európai Unió történelmében, hogy egy létező szavazati jogot valaki elveszít. Nos, ezzel kapcsolatban a megállapodás, a kilépési megállapodás még semmit nem mond, semmit nem fektetett le. Ön az állampolgári jogok tárcájának tulajdonosa, mi a vélemény erről? A demokratikus elkötelezettséget hogyan lehet biztosítani, hogyan lehet elérni az, hogy a kilépési megállapodás a politikai jogokról is szóljon a szociális és gazdasági jogok mellett? Nyilván mindkét irányban. Van egy második, nagyon rövid kérdésem. Ez kapcsolódik ahhoz, amit Virginie mondott. A bizottság vajon mit szeretne elérni azon esetekkel kapcsolatban, már régóta nyitva van a, a jogszabály sértési, kötelezettség szegési eljárás, akár évtizedek óta, Olaszországra gondolok, már hat esetben történt döntés a bíróságon, de minden esetben megmarad a diszkrimináció Olaszországban, például a külföldi lektorok esetében, vagy külföldi egyetemi oktatók esetében. Mit lehet tenni ez ügyben? Ezek a petíciók nem tesznek jót, illetve a probléma maga nem tesz jót az európai projektnek, és azt hiszem, hogy az európai polgárok is így, gondol, így gondolják ezt. Mitra Fálev úr következik. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy feltettek egy kérdést. Timmermans úr, ön a bizottság alelnöke, mi viszont az Európai Parlament tagjai vagyunk, és gondolom hasonló kérdéseket kap az európai polgároktól. Az Európai Unió pénzügyileg, gazdaságilag jól áll, de emberi jogilag szerintem elég, elég gyenge lábakon áll. Nem tudjuk az Európai Unió összes lakosának az egyenlőséget a demokratikus elbírálást garantálni a lett és a Lettországban és Észországban érő nem állampolgárok szavazati jogára kérdeznék én is rá. Ezeknek az embereknek nincsen európai állampolgársága. Tavasszal, tavasz óta Lettországból és más országokból az anyanyelvi oktatásra vonatkozó jogról is kaptunk petíciókat. Lehet, hogy ezzel kéne egy kicsit aktívabban foglalkozni. Igazi párbeszédre lenne szükség a tagállamokkal, az állampolgárság, a kisebbségi jogok, illetve az anyanyelvi oktatás, közoktatás témájában. Köszönöm. Vilandur, üdvözöljük itt körünkben. Föltenni egy kérdést? Um Köszönöm, elnök asszony, elnézést, hogy egy kis időre elhagytam a termet, de ezért cserébe azt a közlést adhatom át, hogy a einige Texte beschlossen und auf ein paar Punkte will ich da eingehen. Erstens, ich höre von Richter. Nos, a bíróktól hallok problémákat, és azért a petíciós szakbizottság esetében én nem mondanám azt, hogy mi egyfajta szuper revíziós fórum vagyunk, ez, ez bizonyosan nem vagyunk, de azt láthatjuk, hogy nagyon sokan nem elégedettek a petíciójuk sorsával. Ugye vannak olyan esetek, amikor a jog szabályok az egyes nyelveken nem ugyanazt jelentik, és a bírák gyakran panaszkodnak, hogy nehéz az adott szövegek értelmezése. Tehát talán erre egy kicsit nagyobb figyelemmel kellene lennie a bizottságnak. Aztán különböző gyakorlatok léteznek a tagállamokban, azt illetően, hogy a ö, vitás kérdéseket hogyan lehet ö, eldönteni. Ugye a pártok ö, esetleg panaszt emelnek a bíróság előtt, ö, és a másik fél nem jelenik meg. Aztán egy olyan petíciót ragadnék ki még, ahol én nem voltam egészen elégedett az adott ügy lefolyásával. Itt ugye a különböző hier ist nicht viel Zeit hat. Ähm, Äh, äh, und, ähm, äh, und, und da gehen Stämme, die von Hochschulen gebraucht werden, um zu forschen. Also, ja. Itt a repülőtereken merül fel ez a probléma. Például egy Nobel-díjassal beszéltem Tübingenben, aki azt mondta, hogy ez kielégítő ez a helyzet. Itt az alap jogi szövegeket kellene megváltoztatni ezzel a problémával kapcsolatosan Itt a 13-18-2011-es petícióról van szó, amelyet több Nobel-díjas is aláírt, valamint tudósok itt ezekkel az állatokkal kapcsolatos problémákat illetően. Verletzungsverfahren pauschal eingestellt. Da hat die Kommission aus meiner Sicht. Itt a bizottság egy új útra lépett, és Hogyha politikai okokból bizonyos ügyeket le akar állítani, akkor ez talán most így nem tűnik megfelelőnek. Ugyanakkor, hogyha politikai okokból azt mondják, hogy ezt nem tartjuk helyesnek, hogy itt fellépjünk, Hát persze lehet ez a véleményük, de gyakran átéltük már ezt, hogy a bizottság képviselő azt mondták, hogy hogy ez egyfajta ilyen keverés-kavarás volt, egyfajta kozmetikázás, és olyan választ adott a bizottság, amely senkinek nem szolgált elégedettségére. Jobb lenne, hogyha világos okokat neveznének meg a válaszadást. And now you have the delicate uh, duty, Mr. Vice. Köszönöm szépen, alelnök úr. Most azt lenne a feladata, hogy válaszoljon a kérdésekre. Kicsit kiesve kezdtünk, úgyhogy egy uh, kicsit túlórázni is fogunk. Elég sok. Elég sok feladatom van itt az Európai Parlamentben, sok kérdésre kell válaszolnom, de ilyen még nem volt, hogy ennyi féle témával keresnek meg, ilyen sok féle kérdést kapok. Ez csak a petíciós bizottságba fordulhat elő. Egyértelmű, hogy olyan témákat hoznak elém, akik, amikkel azért találkoznak, mert az európai polgárok tesznek fel kérdéseket ezzel kapcsolatban. Ami nem tudok válaszolni, majd írásban fogok válaszolni. De próbáljuk meg. Hogy gyorsabban tudunk, tudjunk reagálni a petíciókra. Szerintem az elmúlt években már elértünk bizonyos haladást, már most is sokkal gyorsabb a folyamat, mint eh, a korábbiakban, de ezt a kérdést még egyszer meg fogom vizsgálni. Hogyha nem vagyunk eh, kompetensek, az, az tényleg hamarabb, eh, ezt hamarabb ki kéne deríteni, ez teljesen igazuk van, tehát hogyha nem kom, a mi kompetenciákba tartozik valami, azt gyorsan meg kell tudni állapítani. Én nagyon sok meghívást kapok, hogy adjak elő, vagy válaszolja a kérdésekre. És egy nagyon részletes folyamatunk van arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet összeállítani a programomat. Elég sok munkatársam van, aki ezzel foglalkozik. De arra senki nem gondolt, hogy először az én naptáramat nézzék meg, hogy egyáltalán elérhető vagyok-e akkor, szabad vagyok-e zenész kérdése mindez, de miután olyan sokan ellenőriznek minket, nem akarunk hibázni, és éppen ezért sokszor elhamarkodunk bizonyos dolgokat, de kedvemre való az az elképzelés, hogyha kiderül, hogy nem vagyunk kompetensek, akkor gyorsabban kommunikáljuk ezt önök felé erre majd oda fogok figyelni, hogy ez fölgyorsuljon. Többen is, nagyon sokan a szegési eljárás kérdését felvetették. Talán a kérdés feltevők fele utalt erre. Most fölbenül bennem a kérdés, hogy akkor ez tényleg gondot jelent, hogy ilyen sokan ezt felemlítik? erre most így egyből azt mondanám, hogy nem, nem ezeket a kérdéseket mindig nyomon követjük, és vannak ilyen eljárásaink, Szerintem az lenne a legjobb, hogyha visszatérnék a munkatársaimhoz, megbeszélnénk ezt, és aztán pedig még egyszer beszélgetnénk erről önökkel. Most így hirtelen semmit nem tudok mondani, de miután olyan sokan felvetették ezt a problémát, szerintem ezt alaposabban meg kéne vizsgálni, és aztán majd egy következő alkalommal erre visszatérünk. Egyetértek a tisztelt képviselőkkel abban, hogy az intézmények szava hihetősége azon is múlik, hogy a feladatainkat milyen jól látjuk el. Nyilván mindenkinek van egy bizonyos döntési jogköre, jogköre hogy megvalósul -e egy ilyen kötelezettségszegési eljárás, vagy nem, de nagyon fontos, hogy ez a döntési jogkör a jog alá essen. Tehát, hogy a jog sérül, akkor azt mindenképpen ki kell javítani. Nem szabad ebből politikai kérdést csinálni. Á, nem, ez túl bonyolult, ez túl politikai, hagyjuk ezt. Ilyen ötéseket nem lehet hozni. Például levegőminőség, ezek nagyon jelentős döntések, de a bizottság nem ijed meg ezektől a döntésektől, megvizsgáljuk a kérdéseket, és most is foglalkozunk ezzel például. Vagy a közegészségügyet érintő témák szintén ide tartoznak. Vagy hogyha a környezet sérül, A WHO-tól kaptunk egy jelentést arról, hogy hány ember veszíti életét a levegő szennyezettsége miatt. Halálesetekről van szó. Nem arról, hogy az ember egészsége megromlik, hanem halálesetekről beszélünk. Hogyha van egy európai jogszabályunk, amely előírja a tagállamok számára, hogy bizonyos szintű levegő minőséget garantáljanak, akkor ezt be kell rajtuk vasalni. Mi döntöttünk arról, hogy ez a a tagállamokkal együtt mi döntöttünk arról, hogy létezzen ilyen jogszabály, nem diktatúrában élünk, akkor be kell tartani ezeket a jogszabályokat, amiről döntöttünk, és természetesen el kell számolni, el kell számoltatni a tagállamokat, hogy be is tartsák ezeket a jogszabályokat. Köszönöm szépen ezt a, ezt a gondolatot. Semmiféle olyan jelzést nem kaptam, hogy nem ugyanolyan erővel folyna ez a folyamat, mint eddig, de visszatérünk rá, mondom, körülnézek, mit lehet erről tudni bővebben. Egyébként van már valami, ami sokkal jobban működik, mint amire számítottunk, ez az úgynevezett Refit platform. A tagállamoknak nincs ez még meg. Arról van szó, hogy megnézzük a, a vonatkozó jogszabályokat, a jelenleg hatályos jogszabályokat, és megvizsgáljuk, hogy ezek még mindig működik-e, még mindig megfelel annak a célnak, amire kitalálták. És szerintem az önök hálózata, tehát a petíciós hálózat sokat segíthetne ebben. Tehát a párbeszédünk, a struktúrált párbeszédünkben szerintem ezt bele kéne vonni. Egyébként az tagállami érintett felek is részt vesznek ebben a folyamatban. Olyasmi ez, mintha sűrítenénk a petíciókat. Nem mondom, itt konkrét EU-s jogszabályokról van szó, meg olyan jogszabályokról, amelyek gyakorlatban nem életképesek. Hogy az EU-s jogszabályokat későn emelik át a tagállami joganyagban, ez valóban probléma, és ez is kötelezettségszegésnek számít, ezt is meg fogom vizsgálni közelebbről. Még hadd mondjam el azt, hogy nagyon bonyolult az EU-s joganyag, sőt egyre bonyolódik. Bonyolultabb most a helyzet, mint korábban, ezért ezeknek a joganyagok, ennek a joganyagnak a tagállami e, joganyagba való átemelése is bonyolultabb, de nem szabad, hogy ezt e, politikai opportunizmusra használják ki. Mondom, ezt is meg fogom tehát vizsgálni, illetve azt, hogy az irányelvek tagállami jogszabályba való emeléséről is kell tájékoztatni a bizottságot, tehát hogy pontosan hogyan valósul ez meg a tagállami joganyagban. Szerintem tehát az önök hálózatának, Peti hálózatának a becsatornázás ebbe a folyamatban nagyon jó gondolat lenne választások, állampolgárság, szavazati jog. Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, azért, mert hogy kinek van szavazati joga, illetve hogy ki kap állampolgárságot, ezek mind tagállami hatáskörök. Ezt önök is tudják, de azért vannak európai normák. Például folyik egy eszmecsere a máltai útlevél projekttel kapcsolatban. És egyértelmű, hogy vagy ez egy alapkövetelmény, hogyha valaki állampolgárságot kapjon, akkor legyen valami alapvető kapcsolata, köteléke az illető tagállammal. Tehát ezt azért be kell tartani. De, hogy állampolgárságot adjunk, adjon egy tagállam bizonyos feltételek mellett, ez mondom tagállami hatáskör. Persze, ez feladatokkal is jár, tehát egyéb tagállamok érdekét is figyelembe kell venni, akkor, amikor egy tagállam úgy dönt, hogy valakinek állampolgárságot ad. Ezt is figyelembe kell venni. Ennél többet nem igazán tehetünk. Maria Szúr, a letelepedés, illetve az állampolgárság kérdését vetette fel. A polgári kezdeményezés ide tartozik egyébként, bárki benyújthat egy ilyen kezdeményezést, nem csak a származási országban, hanem ott is, ahol letelepedett. Ez egy újdonság. Nincs arról tudomásom, hogy Nincs arról tudomásom, hogy a görög médiában bármilyen probléma lenne ezzel kapcsolatban. A szabadság egy nagyon fontos dolog, és személy szerint hagyd mondjam el, illetve az Európai Bizottság szempontjából is elmondhatom az, hogy aggasztó az, hogyha a, instrumentalizálják a médiát, hogyha a média szabadságát nem garantálják, a média mindenképpen a demokráciának egy nagyon fontos eleme. Nem Görögországról beszélek, feltétlenül több tagállamban is látható ez. És nem csak tagállamokról van szó. A politikusoknak komoly felelőssége van ezzel kapcsolatban. Az ember nem szereti, hogyha korruptnak nevezik, nem szeretjük a hamis híreket sem tehát, hogyha demokratikus társadalommal akarunk élni, akkor nagyon fontos, hogy a média, a sajtó szabad legyen. Hogy ennek a megvalósítása mennyire tagállami hatáskor, erről már beszéltem. Erre majd vissza is térünk. Megígértem, hogy ennek utána nézek. 51-es cikk, illetve alapjogok. A, azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság megteszi a szükséges lépéseket, hogyha a karta sérül, a kartába foglalt jogok sérülnek, de a karta maga nem definiálja a kompetenciáinkat, ami hatáskörünket az alapszerződés definiálja. Ez a karta értelmezése. És hogyha szeretnénk az 51-es cikk hatáját kiterjeszteni, ahhoz, e- akkor ehhez az alapszerződést is meg kell változtatni. Természetesen a civil szervezeteket, illetve az emberi jogi szerveket lehetőségénkhez mérte, mért, mérten támogatjuk, tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban vannak elvárásai is a polgároknak, de többet nem tehetünk, mint amit a szerződés előír. Ami a független testületet illeti a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, a következőt mondhatom. És a korábbi vitában is ezt akartam elmondani nem azt akartam mondani, hogy ne legyenek túl nagy reményeik a módosítással kapcsolatban, hanem azt akartam mondani, hogy a polgári kezdeményezés nem a kezdeményezési jogot jelenti, ez nem egy alternatíva a népszavazáshoz képest. Az európai polgári kezdeményezés egy lehetőség az európai polgárok számára, hogy egy kérdést intézzenek a bizottsághoz, vagy vegye fontolóra egy adott területen bizonyos intézkedések meghozatalát. Ez nem az intézkedések meghozatalához való jogot jelenti, de hogyha sok ember várja ezt el tőlünk, akkor ez a bizottság felelősségét is növeli abból a szempontból, hogy tegyen kezdeményező lépéseket azon az adott területen. Ahogyan azt meg is tettük, valóban a polgári kezdeményezés lehetőségeit még nem aknáztuk ki, és lehet, hogy a változtatásokkal további esélyeink nyílnak, ugyanakkor Bizonyos esetekben jogalkotási lépéseket eh, tettünk, mint például az ivóvíz irányelv kapcsán, és más területeken szakpolitikai eh, változások következtek be, például a közelmúltban a különböző peszticidek betiltása, amelyek eh, negatívan hatnak a biodiverzitásra, szintén egy polgári kezdeményezés következtében jött létre, úgyhogy a e tekintetben vannak lehetőségeik. Ugyanakkor nem mondhatom, azt hiszem, hogy a honlap működik, de erről nincsenek információim. Ha mégsem így volna, akkor, akkor működik? Már működnie kellene a nyílt forrású szoftverről valóban nincs információ, ennek utána kell nézzek ami pedig az alapokat és a jogállamiságot illeti. Nézzék. Ez ez a ö, költségvetési szabályzathoz kötődik. Itt nem arról van szó, hogy a tagállamok az alapvető jogok megfelelő szintjét elérik-e. Az eljárás, amely Bulgária és Románia esetében hatályban van, az az, hogy amikor ezen tagállamok, amikor ezen országok tagállamá váltak, még az igazságszolgáltatás függetlensége vagy a korrupciálni küzdelem szintjén nem érték el a szükséges eredményeket, de az elmúlt évek során komoly előrelépés történt, amit egyébként mindkét ország lakossága is messze menően támogatott. Egyeztettünk a kormányzatokkal is. Vannak kormányok, amelyek gyakran morognak, holott és vonakodnak, a lakosság azonban lelkes. De azt mondhatom, hogy ez a két eszköz tökéletesen tud egymás mellett működni, ugyanis a jogállamiság eleme a költségvetési szabályzatban, a pénzügyi szabályzattal párhuzamosan azt jelenti, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy az adófizetők pénzét megfelelően költik el, amennyiben nem biztosította a független igazságszolgáltatás, amely e fölött ellenőrzést gyakorolhat. Tehát itt a források elköltéséről van szó, és a félreértések elkerülése véget, ha van egy ilyen eljárás, ez nem mentesíti a tagállamot a felelősség alól, hogy bizonyos projekteket finanszírozzon tehát a kedvezményezetteket ez nem sérti, a kormányzatot viszont igen, mert nem kapja meg a forrásokat, de ugyanúgy felelős lesz a, az alapok elköltéséért. Tehát ez a mechanizmus, amely konkrétan arra ügyel, hogy hogyan ellenőrizzük az európai pénzek elköltését. Ez nem csak a kohéziós alapokra vonatkozik, hanem az összes európai pénz elköltésére a fogyatékossági kérdéskör. Azt hiszem, hogy itt sok a teendőnk még a következő választások előtt. Én is örülnék annak, ha elmondhatnánk őszintén azt, hogy a fogyatékossággal élő személyek teljes mértékben részt vehetnek a következő európai választásokon. Örültem volna, hogyha az egyelő bánásmódról szóló irányelv kérdésében már megállapodás született volna, és az akadálymentességet biztosítani eh, tudnánk a fogyatékossággal élő személyek számára Nézzük meg, hogy hogyan tudok segíteni önöknek, beszélni fogok a kollégáimmal is erről, és valóban nagyon sok a feladatunk még a a különböző tagállamokban a tömegközlekedés akadálymentesítése, a légiközlekedés akadálymentesítése terén, de a múltból azt tanultuk, hogy több eredményt érhetünk el, hogyha nagyobb az európai szintű nyomás. Tehát a párbeszéd útján próbáljuk ezt javítani. Ami pedig az észt és, észtország és lettországi szavazati jogokat illeti, hosszú ideig foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, amikor az Evesznél dolgoztam a 90-es évek közepén, és ott foglalkoztam ezen témákkal, azt hiszem elmondhatjuk, hogy ha összehasonlítjuk az akkori helyzetet a jelenlegivel, sokkal könnyebb lett, hogy ezen személyek állampolgárra váljanak és így gyakran egy tudatos döntésről is van szó, amelynek következtében az emberek az állampolgárság ellen döntenek. És ha így döntenek, igen, ez következményekkel jár, ez kihat ugyanis a szavazati jogra és egyéb jogokra. Azt hiszem, ugyanis tudom a múltból, hogy rendkívül nehéz volt Lettország vagy Észtország állampolgárává válnia, ugyanis vizsgát kellett tenni az illetőnek, nyelvi követelményeknek kellett megfelelnie, de már nem ez a helyzet, legalábbis nem ilyen mértékben, és főleg a fiatal nemzedékek, ők kétnyelvű kontextusban, környezetben nőnek fel, kivéve, hogyha a társadalomtól elszigetelve élnek, de senkinek nem áll érdekében. Úgyhogy azt hiszem, mindig oda kell figyelnünk arra, hogy a kisebbségek jogai érvényesülnek-e, akkor is, hogyha nem állampolgárai egy adott országnak, vagy semmilyen országnak, ugyanis az, ezen emberek nagy része nem rendelkezik állampolgári státusszal, orosz állampolgároknak sem minősülhetőek, minősíthetőek, tehát nincsenek ilyen állampolgári jogaik, úgyhogy azt hiszem mindig körültekintően oda kell figyelnünk ezekre a helyzetekre, a két ország kormányával is egyeztetnünk kell, de nem bírálhatom keményen a helyzetüket, ugyanis sokkal jobb hozzáférést biztosítottak számukra az állampolgársághoz. Problémák mindig voltak a saját nyelven való oktatással, korábban mindig nehézségek voltak, de egészen idáig konstruktív módon ez a két tagállam képes volt arra, hogy kiutat találjon ebből a problémából. Ha vannak egyéb problémák, akkor önöket vagy őket is meghallgatom, de őszintén szólva azt kívánnám, hogy bárcsak Oroszországban is így garantálnák a kisebbségek jogait, mint Lettországban vagy Észtországban. Az ottani emberek nagy részének jobban garantálják a jogaikat, mint az Oroszországban élő kisebbségek helyzete, de ebbe inkább nem menjünk bele. Ami a Brexitet illeti, hát mennyi időnk is van? A közvetlen demokráciáról szeretnék egy valamit mondani. Én nem hiszem, hogy lehet egy népszavazásnak egy magasabb értéke, mint magának a demokráciának. Igazából nem értem, hogy egy népszavazásnak miért lenne nagyobb erkölcsi vagy politikai értéke, mint egy parlamenti választásnak. Én inkább azt mondanám, hogy a Brexit szavazás azt mutatja, hogy egy látszólag egyszerű kérdés között egy olyan komplexitás húzódik meg, amelyet az emberek igazából nem tudnak megragadni, nem tudják felfogni akkor, amikor eléjük teszik a kérdést. De a válaszból kiderül, hogy úgy adták meg válaszokat erre a kérdésre, hogy nem tudtak egy megalapozott döntést hozni, de ebbe nem menjünk bele. Én minden esetre nem fogok arról spekulálni, hogy lesz egy újabb szavazás, sajnálom, de ez nem az én hatásköröm. Az emberi jogokról beszéltem, azt hiszem, hogy az ön kérdéseire választattam. A droszofileával kapcsolatban sajnos nem tudok választ adni. Írásban fogok erre visszatérni. Középiskolai tanulmányaimból emlékszem erre, nagyon régen volt ez amikor biológia órán beszéltünk erről. de megpróbáltam minden kérdésre válaszolni. Köszönöm. Very much and thank you for this uh, possibility. Köszönöm szépen, és köszönöm az eszmecserének is a lehetőségét és sok sikert kívánok a folytatáshoz. Mi is mindent megteszünk a mi részünkről, és a mai ülésnek a az összefoglását eljutatjuk a koordinátorokhoz holnap, és aztán május 15-éig kommentálhatják, és május 16-án fogunk a végleges szövegről szavazni, hogy az valóban eredményes legyen. Most pedig mindenkinek kellemes délután kívánok. Thank you. Thank you. Thank you.